I got a signal that it will work. Kaptam egy jelzést, hogy működik, működik, működik. Mindenki hallja, tehát olaszra például van tolmácsolás? Olasz, olasz, olasz van. Még egyszer ellenőrizzük. Most működik? Most működik. A magyar tolmácsolás is reméljük hallható? Kérdezi a tolmács. Akkor folytathatjuk. Tehát akkor a legesleg elejéről kezdem. Tehát szerettem volna megemlíteni, hogy miért írtam ezt a jelentést. Azért, mert olyan dolgokról van szó, amelyek olcsóbbá, zöldebbé és versenyképesebbé teszik a területet. Ezen kívül még előmozdítják a biztonságot, és a szociális szempontokat is figyelembe vettem. Hiszen így a tengeren és a belvízeken utazó utasok is jobb helyzetbe kerülnek. Tehát köszönöm szépen a módosítókat, köszönöm az együttműködést, egyetértek, és akkor átmennék rögtön a kettes számú kompromisszumra. De az ötöst is említeném, az ötös is azt mondja, hogy a földi szállítás is kombinálható vízi személyszállítással. Szeretnék eh, utalni itt a beruházások fontosságára, hogy eh, jobb legyen az infrastruktúra. És szeretném a bizottságot is eh, megkérni, hogy gyűjtse össze a legjobb tapasztalatokat ezen a téren. Nagyon fontos például a továbbképzés, a továbbképzési módszerek, amelyekért a nemzetközi hajózási, illetve munkaügyi szervezetek felelősek. És nagyon fontos a szolgáltatások minősége, éppen ezért kihangsúlyoznám a megfelelő képzettségű személyzetet. Az ágazat lehetőségei nagyon jók, hogy a fenntartható turizmust előmozdítsák, és ez a négyes módosítóban található meg. És uh, itt főleg a KKV-k profitálnának ebből, amennyiben Európai Uniós finanszírozásban is részesülnek. De kihangsúlyoznám még az Európai Unió különféle régiai közötti összeköttetéseket. És ez az európai kohézióhoz, kohézió erősítéséhez is hozzájárul. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm a együttműködést. Most, most várom a véleményeket, és reméljük, hogy elfogadásra kerül holnap délelőtt. És szeretném, hogy a tanács és a bizottság is belátja, hogy a vízi személyszállításnak milyen óriási lehetőségei vannak, hiszen könnyíthet az elviselhetetlen dugók csökkentésébe. Köszönöm, Taylor. Úr, és Szálvatóra Polyét a következő. Igen. Köszönöm, elnök úr. Nem hiszem, hogy túl sokat hozzá lehet tenni ahhoz, amit az előadó már elmondott. Úgy gondolom, hogy a jelentés nagyon kiegyensúlyozott, jól a, jól felépítése, mindent lefed. Az öt kompromisszumos módosító indítvány abszolút támogatható, szintetikusan kifejezik a előadó, az árnyék előadók szándékait a témával kapcsolatban, úgyhogy teljesen egyetértünk és támogatjuk az előadó munkáját. Továbbra is van néhány fenntartásom, főleg a tekintetben, hogy egy belső európai hajózási ügynökséget állítsunk föl. Nagyon sok módosító indítványt nyújtottak be ezzel kapcsolatban, az egyiket az én frakcióm. És szeretnék még egy dolgot kérni. A 85-ös módosító indítványt gondoljuk még egyszer végig. Ebben azt kérjük az Európai Bizottságtól és a tagállamoktól, hogy fogadjanak el fiskális eszközöket, támogató beavatkozások érdekében, amivel a személyek képzését és a biztonságát lehet növelni. Én úgy gondolom, hogy a személyzet biztonsága és képzése abszolút prioritást élvez, de ösztönző politikák segítségével is ezt meg lehet oldani, például a vállalkozásokon keresztül. Köszönöm. Danke sehr. Der nächste ist Miltiadis Köszönöm. Eh, diskerkos képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék Taylor úrnak és a többi munkatársának mondani. Öt módosító van, és szerintem ez tényleg erősíti a jelentést. Két-három dologra tértem volna esetleg ki. Tényleg fontos, hogy azokat a régiókat támogassuk, amelyek messze vannak, távoli térségek, Kanári-szigetek, Azori-szigetek, és nagyon fontos nem csak a nyári szünet alatt, hanem a szigetek lakosságának egész évben nagyon fontos az, hogy elérhetők legyenek. És természetesen itt azt kell látni, hogy a jó személy és áruszállítás alapvető fontosságú. Mi megváltoztattuk a jelentés címét is, és ezzel a hatáját is, hiszen korábban egy szegmensre koncentrált, tehát nem az egész vízi személyszállításra, és nagyon jó, hogy kitágítottuk a hatáját és a címét is. És így eh, remélem, hogy az fc ből is profitálhatunk. Tehát egy nagyon jól megírt jelentést kaptunk. Köszönöm, örülök a szavazásnak. Köszönöm szépen, Gezine Meissner. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Keith. Tényleg egy nagyon kellemes munka volt, nagyon szép jelentése. Hát látjuk itt a támogatást is, éppen azért tudjuk, hogy mennyire lényeges a vízi személyszállítás, tengeri személyszállítás. Nagyon sok olyan szempont van benne, amit támogatunk, környezetbarátabbá kell tenni, ügyelnünk kell a távoli térségekre, tehát az összes kompromisszumot vállaljuk. Tehát nem tudom, hogy miért hagytak ki az ötös kompromisszumot. Tehát szerintem azt mondtam, hogy minnyáján támogatjuk, és Például az ALDE nincs a szavazó listán, de mi támogatjuk. Az egyetlen, ahol külön véleményen vagyunk, az ALDE nem gondolja, hogy szüksége lenne egy további ügynökségre, hiszen már az IMO létezik, a CESZME, itt van a River, itt vannak a folyóbizottságok. Mindig jól, jól hangzik, hogy egy területet kiragadunk, mert a vízi közlekedés általában nem áll az érdeklődés középpontjában. Szerintem itt sok új dologra nincsen szükség. Szerintem a megfelelő ellenőrzés is megvan, de egyetértek mindennel, nagyon jó jelentés. Köszönöm az együttműködést, nagyon, nagyon jó volt. Hát ezt szívesen halljuk, szívesen halljuk és veszük a bókokat is, tehát általában mindig többen dolgoznak egy ilyen jelentésen. Jó, tehát felvesszük majd az ötöst, de most Anya González Peñas kap Presidente. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért, és ahhoz, amilyen pozitívan és konstruktívan állt hozzá a jelentés összeállításához, az ezzel kapcsolatos munkához. Bízunk abban, hogy a holnapi szavazás követően a jelentés továbbra is kiegyensúlyozott lesz, és évek óta, ahogy dolgozunk ebben a szakbizottságban, azért, hogy hatékonyabb és fenntarthatóbb legyen a szállítási szektor, a közlekedési szektor. Fontosnak tartjuk, hogy ez a jelentés is ebbe a tendenciába illeszkedjen. Van néhány pont, amire még nem találtunk megoldást, és talán ami a jó közlekedési szakpolitika kialakításakor véleménykülönbséget tükröz. Például az egyes hajók közti megkülönböztetés, illetve a funkciók közti megkülönböztetés. Mert itt tengeri és folyó hajózásról beszélünk, de nem ugyanaz egy komp például, mint egy körutazás végző hajó, tehát eltérnek ugye a rövid és nagyobb távolságot megtevő hajók, és egy jó tervezéssel akár a fenntartható alternatívát is tudnának biztosítani bizonyos helyeken a napi közlekedés érdekében, mint tömegközlekedési megoldás, ugyanakkor a körutazás végző hajók csak a, főleg a nyaralás szolgáltatják, és uh, szabadidős tevékenység. Tehát uh, a fenntartható alternatív megoldás lehet a uh, közúti közlekedéshez, vagy akár a légi közlekedéshez képest is. Ugyanakkor a szociális, gazdasági és környezeti hatás szempontjából is meg kellene különböztetnünk ezeket a hajókat. Meg kéne nézni, hogy a helyi gazdaság dinamizálása, a szociális kohézió, a te- területi fenntartható kohézióhoz való hozzáadat értéket is meg kéne vizsgálni, valamint az egyes kategóriák tekintetében a környezeti hatást is meg kell vizsgálni, nem csak az üvegházhatású gáz kibocsátás szempontjából, hanem általában a közvetlen vízi szennyezés tekintetében és a száraz szilárd hulladékok tekintetében is. Úgy gondolom, hogy ez egy első lépés ez a jelentés, de azért legyen egyértelmű, hogy még nagyon sok munka áll előttünk. Köszönöm szépen. Krisztine Berg kapszót, mivel nem látok többi felszólalót. Köszönöm, elnök úr. Taylor úr, tisztelt képviselők, köszönöm ezt a kezdeményezést az Európai Bizottság üdvözli, hiszen nem csak kiegyensúlyozott, hanem megfelelő időben is született. A közlekedésért felelős biztos Bulc asszony a jövő évben különleges figyelmet szeretne szentelni. 2017-ben, ugye? Elnézést, 2007-et mondtam. Tehát a 2017-es év így a vízi szállítás jegyében áll. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a parlament is hozzájárul ehhez. A vitával kapcsolatban és a kompromisszumos javaslattal kapcsolatban hallottuk, hogy jobban különbséget kell tennünk itt a szabadidős tevékenység és a szállítás között, hiszen az ilyen nagy körutazó hajók és a szállító hajók között különbséget kell tenni, és szeretnénk elősegíteni különféle köz, közösségi közlekedési eszközzel. Természetesen a vízi turizmus egy virágzó üzlet. Amikor arról van szó, hogy a külső határokat biztosítanunk kell, vagy hogyha az egész biztonsági koncepcióról gondolkozunk, akkor a bizottság részéről nagyon örülünk annak a szerepnek, amit játszott. Itt az Európai Tengerhajózási Társaság, a halászati szövetségekkel együtt nagyon fontos a határok védelme, és a biztonsággal összefüggő információkat is jobban fel kell dolgozni. Ez már egy nagyon fontos lépés volt, amit itt tettek. Amikor a statisztikai adatokról beszélünk, hiszen ezek nagyon fontosak, hogy tudjuk, hogy mi is történik a vízi szállításban, és az Eurostat azért is fontos, mert beszerzi az adatokat, amelyekre a jogalkotónak szüksége van. És itt mindenképpen az administratív terheket is csökkenteni kell, Az elmúlt években is láttuk, hogy kevesebb adatot gyűjtöttek ezen a téren, éppen ezért új adatgyűjtésre van szükség. De az Európai Bizottságot szeretném felszólítani a tengerhajózás évére. Kíváncsian várjuk, hogy hogyan tudunk majd együttműködni, hiszen megvannak a saját statisztikái, és biztos vagyok benne, hogy jobban tudják, hogy a kikötőkben mi zajlik. És nagyon fontos az, hogy több adatot kapjunk az Eurostattól. Fontos, hogy a megfelelő adatokra építsük a biztonsági intézkedéseinket is, és nagyon fontos, hogy megvan az európai tengerhajó biztonsági hivatal, és nagyon jó éves jelentéseik vannak. Az éves jelentéseket pedig ajánlom mindenkinek olvasásra, de ilyen hasonló adatbázisok megvannak a belvízi hajózásra is. Lényeges a vízi szállítás integrálása egyéb közlekedési szállítási formákba. Itt már elég sok munka zajlik az ITS direktív alatt, tehát például a jegykiadás integrációja, főleg városi kontextusban, tehát ami arról szólna, hogy veszünk egy jegyet, és ez a jegy egy kompra is érvényes. The, a lot of statistical data that we nagyon sok olyan statisztikai adat van, amelyet össze kell vonnunk, és 2019-ig adunk, szeretnénk időt adni, hogy jobban összevonjuk a különféle vízi szállítási módozatokat. Az IMO és a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet részére is lényeges, hogy hasonló feltételeket teremtsenek. Nagyon lényeges az is, amit a tengeri biztonsági hatóság tesz. Igen, nincs a belvízi hajózásra hasonló intézménye. Ez főleg költségvetési probléma, ismét meg kell figyelnünk, hogy a több éves pénzügyi tervben mi szerepel majd. Most egy jelentésre szeretném felhívni a figyelmüket. Szeptember 30-án publikálták. Ez az EU tengerhajózási stratégiát mutatja be 2009 és 2018 között az összes szükséges információ megtalálható benne, a szállítás tekintetében öt szempontot említek ki. A versenyképesség, a biztonság, a fenntarthatóság, fejlődő képesség, és biztos vagyok benne, hogy hozzáférhető mindenki számára ez az anyag. Köszönöm szépen. Köszönöm azt is, hogy kiküldték, igen. És Keith Taylor kap végül szót. Köszönöm szépen. Uh, Miután meghallgattam az árnyék előadókat, kiderült, hogy nem mindenki támogatja a külön ügynökség felállítását, a bizottság pedig azt mondja, hogy ez költségvetés függő. De mindenképpen meg kell néznünk, hogy milyen eh, ünnepségek léteznek már, és hogy el tudjuk-e helyezni ezt a szempontot nálunk, náluk. De az is fontos, hogy a hajók között különbséget tegyünk, hogy eh, milyen lehetőségeik vannak a különféle hajó típusoknak. Tehát a Dán példa lebeg előttem, és azt hiszem Amsterdamban is van, hogy elektromos kompok vannak, amelyek szinte alig termelnek hulladékot, illetve alig szennyezik a levegőt. Tehát ez például egy jó lehetőség. És tudom, a bizottság nagyon érdekelt abban, hogy kifejleszen ilyen alacsony szénkibocsátású technológiákat, hiszen itt vannak a klímaváltozás által okozott kihívások. Ezen kívül még nagyon lényeges a közútakon meglévő dugók csökkentése. Örülök, hogy 2017 a tengerhajózás éve lesz. Azt hiszem, hogy a brit képviselőknek még itt van a lehetősége, hogy a lehető legtöbbet megtegyék ezért. Köszönöm szépen, és várom a holnapi szavazást. Köszönöm szépen, holnap lesz a szavazás, ezt mindenki tudja. Térjünk rá a halászati vonatkozású turizmus, horgászturizmus témára. Ez egy állás, egy vélemény, saját kezdeményezésű jelentés. Újhelyi úrnak adok szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a véleményben megpróbáltam megválaszolni a fő kérdéseket, hogy az idegenforgalom hogyan segíthet a halászati ágazatnak a diversifikációban, hogyan képes az idegenforgalom munkahelyeket teremteni fenntartható módon, halászati munkahelyeket is, miközben a halászok megőrizhetik saját szakmájukat, identitásukat. Kiváló példák vannak egyes országokban erre, például Olaszországban, Görögországban, Portugáliában, Spanyolországban, hát nyilván főleg tengerparttal rendelkező országokban, de mi beszeretnénk itt venni a belvízi horgászat, a tavi horgászat vonatkozását is a szövegbe, 74 módosító született, köszönöm szépen a kollégáknak. Mivel a módosítók többsége új gondolatokat tartalmaz, először arra gondoltam, hogy nem kompromisszumokat kéne kötni ezek között, hanem egy bonyolultabb, hosszabb szöveget kéne írni, hogy minden belekerülhessen, és csak négy kompromisszum legyen. Az, ezek közül az első a halászat vonatkozású turizmust két ágra osztja, a halászati és a horgászati turizmusra, a peszka és a botos horgászati turizmusra, és mindkettő kapcsán megfogalmaz marketing kezdeményezéseket a magas minőségű termékek generálása érdekében a nemzeti ö, hagyományok és a biodiverzitás megőrzése mellett. A második kompromisszum azt mondja ki, hogy olyan marketing platformokra van szükség, amelyek megfelelnek a potenciális igényeknek. A harmadik eh, módosító körben a fenntarthatóság emelődik ki, a környezetbarát eh, üzleti modellek eh, szerepéről van szó, illetve a környezeti szakemberek bevonását a helyi fejlesztési projektekbe. A negyedik kompromisszumban pedig arra szólítjuk fel a bizottságot, hogy használja megfelelően az európai eh, halászati, tengerészeti eh, alapokat abból a célból, hogy modernizálja a professzionális halászati ágazatot. És arra szólítjuk föl a bizottságot, hogy több és pontosabb információt szolgáltasson a regionális szinten, illetve a halászati projekteket ö, ö, harmonizálja jobban, és tájékoztasson minket arról, hogy melyik halászati projekteket mely, mennyi pénzzel támogatták. Ha bárkinek van még más gondolata, javaslata, azt szívesen figyelembe veszem. Érdekes élmény volt ez számára. Én magyarként, ugye tudják, nekünk nincsen tengerünk, túl sok tengerünk, ezért hát tanulságos volt, sokat tanultunk a kollégáktól, de mi meg beszerettük volna venni az édesvízi horgászati szempontokat, ezért vittem ezt a témát. Ott, és ott van az a gyönyörű Duna. Na azért ezt ne becsüljük alá. Van de Kamp kollégának adok szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Switcher kolléga még útban van Brüsszel felé, és Kodik úr sem jutott el ide, ezért engem kért, hogy mondjak valamit a nevében. Ne felejtsük el tényleg, hogy a Duna nagyon fontos szempont, de ha már a Dunáról beszélünk, beszélünk más folyókról is. amelyek kellően nagyok ahhoz, hogy halászati tevékenységet folytassanak rajtuk, például a Balaton, most a tavakról is szó van, és a halászati ágazatban Nyilván a legfontosabb szempont manapság a halfajok, fajták fenntartása, a kompromisszumos módosítókat mi megpróbáljuk támogatni, egyetértünk velük, alapvetően egyetértünk velük, és az egész jelentés fontosnak tartjuk ezt a javaslatot, hogy előre tudjunk lépni ezen a területen. Und jetzt hat das Wort Gesine Meissner. Ja, Gesine Meissnernek adok szót. Köszönöm szépen. Kedves magyar kollégák, vannak ott Magyarországon bőven halak, én ezt tudom. A négy kompromisszumot az ALDE is támogatja mind a négyet. Nagyon fontos, hogy itt a halászati bizottság is megegyezzen ezekben a kompromisszumokban, mert elég nehéz ezeket a témákat a érdeklődés homlokterébe dobni, és tudjuk, hogy a halászati politikának komoly hatása van a turizmusra is viszont, tehát meg kell tartani az egyensúlyt, és nagyon sok egyéni különbség van a régiók között, az is biztos. Néhány módosítót nem tudunk megszabazni, mert ezek túlzottan region, régió specifikusak, és mi általánosabb szinten szeretnénk ezt a témát megfogalmazni, európai szinten legyen ez a szubszidiaritás alá tartozó téma, hogy az egyes régiók milyen tapasztalatokkal rendelkeznek, de a különbözőséget azért tényleg tükrözni kell a szövegben, és ezért nagyon jó az a vélemény. Összességében támogatjuk. Köszönöm. Jill Evansnek adok szót. Köszönöm szépen. És az előadónak is köszönöm ezt a nagyon izgalmas téma kapcsán megírt szöveget. A Task Force áttekintette a két ágazat kapcsolatainak pozitív kapcsolatait, hogy a helyi közösségek vidék szempontjából milyen szinergiák hozhatók létre, és én is javasoltam néhány módosítót, de ezzel együtt mi támogatjuk a kompromisszumokat is. Én Verszt képviselem itt, és Nekünk bőven van tengerpartunk, úgyhogy érintettek vagyunk a téma által, és nekünk van halászati turisztikai stratégiánk, de én nem vagyok ezzel elégedett, és úgy gondolom, hogy ezt lehetne sokkal jobban megfogalmazni más országokkal összhangban, akár európai szinten közösen. Ahogy a kollégák is rámutattak, a partnerségre Európa szerte egyre nagyobb szükség van, Különösen, hogyha esetleg az Egyesült Királyság tényleg elhagyja az Európai Uniót, akkor annál inkább érdekünk lesz, nekünk ott Velszben például, de kis országoknak általában együttműködniük egymással. Ezért támogatom ezt a szöveget, a közös tréningeket, az eszmecserét, tapasztalatcserét, és azt is, hogy megértsük, megismerjük egymás problémáit, finanszírozási lehetőségeit, forrásait, ezekkel kapcsolatban a nők vonatkozásában is megfogalmaztam néhány módosítót. A halászatot mindenki férfiak által űzött szakmának tekinti, már pedig mi Velszben tudjuk, hogy a helyi közösségekben a nőknek nagyon fontos szerepe van abban, hogy ezt hogyan lehet az idegenforgalommal közösen fejleszteni. Köszönöm szépen. Petje Genovának adok szót. Good afternoon. Üdvözlök mindenkit, elnök úr, tisztelt képviselők. Szeretnénk még egyszer köszönetet mondani azért, hogy a szakbizottság az összes turizmussal kapcsolatos témával kiemelten foglalkozik, és különösen a halászata kapcsolatos turizmusra is igaz ez. Most tárgyaljuk a jelentéstervezetet, és várjuk a végső jelentést. Jövő évben kerül ez megszavazásra. A bizottság szokásához híven a végső jelentéshez írásos véleményt fogadni, de azt már jeleztük, hogy a tervezett módosítók nagy része megfelel a bizottság véleményének. Végül szeretném köszönetet mondani az előadónak, hogy figyelembe vette az legutoljára biztosított véleményünket, és az általános jó hangulatú és jó együttműködésért is köszönöm. Nochmal szóval der Berichterstatter ist dann Uri. Köszönöm szépen, akkor még egyszer az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak a benyújtott módosítókat, javaslatokat, igyekeztünk mindent egybe gyúrni. Én vicceltem persze azzal, hogy Magyarországnak nincs tengere, és azért bonyolult volt nekünk magyarként a feladat, de Európa nagy részében természetesen, amikor halászatról van szó, akkor első reflex mindenkinek a tengeri halászat, hiszen sokkal nagyobb küzdelmeket ért meg Európa a korábbi években, évszázadokban a tengerek birtoklása miatt, mint egy-egy tó birtoklása miatt. Ezzel együtt igyekeztünk a véleményben sok helyen elővenni a folyami horgászat, halászat kérdését és a tavi horgászat, halászat kérdését, aki szeretne jó édesvízi halat kóstolni, jöjjön Magyarországra, szívesen látom egy jó halász lére, hal lére. Köszönöm kollégák a figyelmet és a támogatást is. Egy mondatot még szeretnék hozzáfűzni, hogy ne vegye elnök úr se udvariatlanságnak, meg a bizottság se. Pont én nem tudok holnap itt lenni a szavazáson, mert az Európai Turizmus Fórum van az összes európai turisztikai miniszterrel és Bienkowska biztos asszonya holnap Pozsonyban, és én most innen azonnal elindulok Pozsonyba képviselni a bizottságot és a saját véleményünket a Európai Turizmus Fórumon, úgyhogy holnap nem leszek itt a szavazáson, de remélem, hogy ahogy ígértem, mindenki támogatnak. Köszönöm szépen. Auf dem Laufenden sein. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Pozsony is a Duna mellett van, és onnan már csak ezer kilométeres ugrásra a Fekete-tenger, úgyhogy van bőven relevanciája ezeknek a térségeknek. Holnap lesz valóban a szavazás, a halászati bizottságban pedig november 10-én, a plenárison szavazunk decemberben majd. Most rövid három perces szünet következik, át kell állnunk állítólag itt technikailag. Három perc szünet.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

Now we can continue. The technical problems are solved. Folytathatjuk, úgy tűnik, hogy megoldódott a probléma. Und wir kommen jetzt zu Investitionen, in Beschäftigung und Wachstum. Most pedig befektetések, növekedés, beruházások az. És itt egy saját kezdeményezésű jelentésünk van. Szesztovszki képviselő, és át is adom a szót. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak a munkáért, a hozzájárulásért. Nem volt túl sok időnk, de sikerült kompromisszumos megoldásokat találni a módosítóindítványokra. indítványokra. Próbáltuk az összes módosító indítványt figyelembe venni, próbáltunk semmilyen elemet elfelejteni, úgyhogy ugyanakkor szeretnék azért néhány témát külön kiemelni. Először is egyetértünk abban, hogy a strukturális és beruházási alapok nagyon fontos eszközök működő közlekedési hálózatok kialakításához Európában, és különösen az alaphálózatok, és a TEN 10-es folyosók közti kapcsolat kialakítása tekintetében fontos. Fontosak, fontosak a határon átnyúló közlekedés szempontjából is. Nagyon sok módosító indítvány kiemelte annak a szükségességét, hogy az EFSZ-t jobban kellene használni az európai célok megvalósítása érdekében városi közlekedés területén. Ez egy nagyon fontos aspektus. A városi közlekedés tekintetében fontos, hogy jól működjön, és olcsó legyen. Ezért nagyon fontos, de azért is fontos, mert a nagyvárosokhoz közeli területek bekötése is eh, rendkívül jelentős. A más módosító indítványok pedig a központi hatóságok és a helyi hatóságok közti koordinációt hangsúlyozzák a befektetési tervek tekintetében. A régiók szempontját is figyelembe kell venni a tervezés elejétől kezdve ahol nincsenek megfelelő szakemberi csoportok, ott a bizottságnak kellene megoldania, hogy a szükséges forrásokat, szakértői hátteret biztosítsa. Ez valósan hozzá tud járulni a projektek megvalósítási idejének csökkentéséhez, és az adófizető állampolgárok munkájával való takarékoskodás célját is megvalósítják. A jelenlegi finanszírozási szint tekintetében a több éves költségi költségvetési keret szempontjából a tagállamoknak még meg kell oldania, hogy megfelelő feltételeket biztosítsanak. Az Európai Unióban, főleg Közép- és Kelet-Európában vannak olyan periférikus területek, melyek kevésbé fejletek gazdasági szempontból, specifikus földrajzi helyzetük miatt is többek között. Ezért is fontos, hogy olyan eszközöket használhassanak, mint a befektetési alapok, beruházási alapok. Közlekedési eszközök esetén, ahol az infrastruktúra építés drága, ott ez különösen fontos. Végül hasonlóan fontos a strukturális alapokhoz való hozzáférés a KKV-k számára. Nagyon sok adminisztrációs akadály hátráltatja a hozzáférést a struktúrális és beruházási alapokhoz a KKV-k számára. A közlekedési szektorban ez különösen igaz. Az Európai Bizottságnak figyelembe kéne vennie, hogy nem lehet fontosabb a bürokrácia, mint a cél. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak, és remélem, hogy holnap a szakbizottság megszavazza ezt a dokumentumot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Wim van de Kamp kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. De először is... Szeretnék elnézést kérni Szucsák kollégától. Ahogy korábban mondtam, éppen most érkezik Brüsszel. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Kiváló volt az együttműködésünk. A jelentés témája nagyon fontos. Az a benyomásom, hogy a közlekedés, az európai struktúrák még jobban kihasználhatnák a strukturális és beruházási alapok által biztosított lehetőségeket. Ehhez viszont nagyon fontos, hogy a közlekedési szektor is megértse ezt a lehetőséget, és kézbe vegye a helyzetet. 30 módosító indítványról van szó, a néppárt ezek közül 12-t tud támogatni. Egy vagy kettő olyan módosító indítvány van Ayala Sender és Rivo Dallon kollégák részéről. Két módosító indítvány a helyi közigazgatási intézmények szerepével foglalkozik a közlekedési szektorbeli beruházásokkal kapcsolatban. Tudjuk, hogy milyen problémák élnek ezekkel kapcsolatban, ez a helyzetek kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy itt nem szabad elhamarkodni semmit mert a közlekedési szektorban, a beruházás területén úgy, gondol, úgy gondoljuk, hogy de nem egyszerűsíthetjük le a dolgokat. Az Európai Bizottság mindig ott van, figyel, és valószínűleg tud egyeztetni az Erostattal a adósságok és az alapok tekintetében. Az, az igazság, hogyha jelentős kiadásról van szó, akkor ehhez sokszor kölcsönt kell felvenni ahhoz, hogy meg lehessen valósítani. Ez egy fontos kiinduló pont. Lehet, hogy ezt holnap nem tudjuk megoldani, de az biztos, hogy továbbra is nyomon kell követni ezt a kérdést. Úgyhogy elvileg, vagy elvi szinten az szocialista frakció javaslatai nem tűnőliaknak számunkra, de pillanatnyilag nem tudjuk ezeket támogatni. Danke sehr. Jetzt ist Ismail So, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom az árnyék előadónk. Krisztin, Krisztin véleményét. Trevo de... Nem könnyű idegen nyelven felszólalni. Kollégák, szeretnék néhány szót szólni Krisztin nevében a jelentése kapcsolatban. A jelentés megfelelő irányba mutat. Több pozitív elemet tartalmaz. 7 vagy 8 olyan téma van, amit most szeretnék felvetni. Először is maximalizálni kell a strukturális alapból megvalósítható hozzájárulást az EU városi agenda céljainak a megvalósításához, a fenntartható városi mobilitási tervek végrehajtásához, a jobb szinergiák igényéhez a közlekedési szaktorban. Fontos, hogy a határon átnyúló terveket meg kell valósítani. Egy másik pozitív elem a szociális és területi kohézió kérdése, a TEN 10-es célokkal való kapcsolat, az administratív terhek csökkentésének igénye, ezek mind szerepelnek a szövegben. Ugyanakkor a közútakkal kapcsolatban két fontos témát szeretnénk hangsúlyozni. Először is nagyon fontos hangsúlyozni hogy a pénzügyi eszközök multiplikátor hatása vagy nagyon hosszú, hosszadalmas, vagy nem is létezik a közlekedési szektorban, és ez eléggé megnehezíti a közlekedési szektorban a beruházások végrehajtását. Továbbá a költségvetés területén az társfinanszírozás esetén több rugalmasságra van szükség. Fontos, hogy a szakbizottságunk vélemény nyilvánítson ezzel a témával kapcsolatban. Mindannyian tudjuk, hogy a beruházás és a fenntartható közlekedési infrastruktúrához jelentős állami beavatkozásra van szükség, és a magánszektor számára lehet, hogy kevésbé vonzó. Ennyit szeretem mondani Krisztin nevében. Köszönöm. Der nächste ist Dominique Dominique Riquet. Dominique Riquet. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, egyrészt az együttműködésért, másrészt a jelentés elkészítéséért. A frakciónk támogatja a kompromisszumos módosító indítványokat, de azért van néhány olyan módosító indítvány, amely esetén egy kicsit pontosítani kell, bele kell menni a részleteikbe. Szeretném támogatni Fandekamp képviselőt. Egy kicsit szélesebb körű megközelítés alapján, hogyha tagállami költségvetési politikára gondolunk, a társfinanszírozás esetén szerintünk oda kell figyelni arra, hogy egyrészt maradjunk a jelentés hatáján belül, másrészt ne nyitsunk meg olyan témákat, amelyek nehezek. Vannak olyan témák, amelyek konkrétan módszerekkel foglalkoznak, és lehet, hogy nem idevalók. Általánosságban támogatjuk a jelentést, a kompromisszumos módosítóindítványokat. indítványokat. Annyit szerettem volna még mondani, hogy szívesen vettük azt, hogy a jelentés hangsúlyozta, hogy a különböző pénzügyi eszközöket együttesen kell használni. A különleges, speciális alapokat, az eltérő finanszírozási eszközöket. Ez nagyon fontos, ez nagyon sokszor ismételtük. Úgy gondolom, hogy itt vannak technikai részletek is. Az alapkezelése a pénzügyi rendelet kapcsolatban van néhány olyan elem, amit ellenőrizni kell, mert ez nem volt egyébként a jelentésnek a célja, hogy a pénzügyi rendelet részleteivel foglalkozzon, de a pénzügyi rendeletek bizonyos esetekben megakadályozhatják, hogy ezeknek az alapoknak a megfelelő felhasználása legyen a közlekedési területen, de talán inkább a kokubűben ülő kollégáknak kell ezzel a témával foglalkoznia. Harmadik megjegyzésem, illetve a harmadik téma, ami nagyon fontos volt az előadónak, és ezzel is egyetértek, hogy a nemzeti terveket, terveket kell koordinálni, plusz vertikális együttműködésre, koordinációra is szükség van. A határon átnyúló kapcsolatok területén és a városi témákban is nagyon fontos ez a kérdés. Röviden ezek lettek volna a megjegyzéseink. Vannak részletek tekintetében bizonyos véleményeltérésünk, de alapvetően támogatjuk a jelentés és a kompromisszumos módosító indítványokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most csodálkozom, hogy Dominik Riké ezt a távolságot Valenci és Brüsszel között nem említette, meg pedig az lényeges. Kadri Usztál asszony a régió főigazgatóság részéről. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak. Tehát most ö, egyetértek a tervezettel, és nagyon értelmes dolgokat hallottunk. Tehát egy dolog most ö, nagyon fontos, tehát a bizottság jelentésének 16-os cikke a platformmal foglalkozik, és mindenkit érdekel, hova megy a pénz. Itt nagyon fontos az, hogy hova megy a pénz, tehát itt nem az ágazatonkénti elhelyezés, tehát például a közlekedési ágazat mennyit kap, hanem nagyon fontos itt például a kilométereket is tudni. Tehát, hogy milyen adatok vannak. És nagyon fontos, hogy a programokat a 7 éves időszak alatt megfelelően ismerjük, hogy jobban tudjuk, hogy hova helyezzük majd ki a forrásokat. Nagyon fontos az a tagállamoknak is, hogy tudják, hogy hogyan tudják a legjobban felhasználni pénzt. Hát meg kell nézni, hogy a tagállamok úgy haladnak-e a források elköltésében, mint mi. Köszönöm szépen! A TRAN szakbizottságban holnap szavazunk, a REGI szakbizottságban novemberben? Elnézést. Tehát Zvatowski úr kap még röviden szót. Mm, semmi mondani való nincs már mindent elmondtak. Majd ma szavazunk. Bocsánat, holnap szavazunk. De azért köszönöm szépen a német tolmácsolást. Tehát holnap. És a regiben pedig valószínűleg novemberben, valószínűleg novemberben, és a plenárison pedig decemberben. Következő napirendi pont az Európai Unió versenypolitikája, az ECON saját kezdeményezésű jelentése. Jacqueline Foster a jelentéstevő, de ma nincs itt. De nincs itt. A lekést a gépét. Csodálatos, hogyha helyettesíti, Zvatowski úr helyettesíti. Angolul ír, tehát akkor angolul adom elő. A jelentéstevő aláhúzza, hogy a fragmentáció megakadályozza az egységes belső piac fejlesztését, és a versenyfejlesztés is nagyon lényeges. Nagyobb politikai akaratot kér a bizottság a tagállamoktól, hogy ténylegesen létrejöjjön az egységes belső piac a közlekedés területén is. Nagyon lényeges, hogy a digitális technológia hogyan érvényesül majd a közlekedés és a turizmus területén. A előadó számára fontos, hogy ne fenyegetést, hanem lehetőséget lássunk a versenyben, hiszen munkahelyeket teremt, és a fogyasztót is elégedettebbé teszi. Üdvözöljük a bizottság szándékát, hogy bizonyos országokkal megbeszéljük a piac helyzetét. Ezek a piacok nem csak további lehetőséget jelentenek, hanem új üzleti lehetőséget is például az európai légi közlekedésben. Hiszen itt a végcélunk az, hogy jobbak legyenek a szolgáltatások, és elégedettebbek legyenek a fogyasztók. And in order... Fönn kell tartani a PPP-ket a turizmusban és közlekedésben. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm gyönyörű angol nyelven adta elő. És azt hiszem, hogy Win van de Kamp. Ja, voorzitter, uh, het spijt mij zeer, maar ook... Köszönöm, elnök úr. Ah, sajnálom, sajnálom, de olasz kollégám, Salini kolléga is um, késik, úgyhogy lehet, hogy megállapodtak arról, hogy ma késve érkeznek a, ezek a kollégák ide Brüsszelbe. szeretném továbbítani Szalini úr nevében az ő véleményét. Először is Jackie Fosternek, Thomasnak szeretnék köszöntet mondani a vélemény elkészítéséért és bemutatásáért. Úgy gondolom, hogy az egy pozitív dolog, hogy a közlekedési szakbizottság ezzel a témával kapcsolatban, az ECON jelentésével kapcsolatban véleményt készít. Sok alap van, amiből a beruházásokat meg lehet valósítani, nagyon fontos ennek a gazdasági súlya, és érdemes ösztönözni a, Európában a versenyt, versenyképességet és a növekedést. Ezért nagyon jó, hogy Jackie Foster úgy döntött, hogy ezt a véleményt összeállítja a gazdasági szakbizottság számára. Van néhány olyan kérdés, amiket tanulmányoztunk, több aspektus megvizsgáltunk, és holnap mindenképpen mm, meg fogjuk szavazni a kikötői szolgáltatásokra vonatkozó dokumentumot. Ez is hozzá fog járulni ahhoz, hogy megnyissuk a, jobban a piacot. Most persze folyik a vita a bizonyos aspektusokról, hogy mik azok a kérdések, amelyek a magánpiaci kompetenciába tartoznak, vannak, akik azt mondják, hogy a fuvarosok magán kompetenciába tartoznak, mások ezzel ellentétes véleményt követnek. Minden esetre a kikötőkre vonatkozó rendelete egyetemen javítani tudjuk a versenyképességet ebben a szektorban. Továbbá várjuk Izmai kollégával együtt a road package-et a bizottság részéről, ugye a közlekedési témákra vonatkozóan. Tudjuk, hogy ez egy nagyon versenyképes szektor, de amikor valamelyik terület nagyon versenyképes, akkor is foglalkozni kell témákkal, mint a kabotás, a szociális dömping, vagy a munkahelyi körülményekre és a munkára vonatkozó szabályok és rendeletek, ezek közül, tehát az Európai Uniónak a keretszabályokat meg kell határoznia. Ezért ugye le tudtuk záró, zárni a negyedik csomagot, a technikai pillért, ami a piacra vonatkozik. A piacnyitás van, akinek nem korrekt, vagy nem megfelelő, talán maga az elnök úr is azt mondta, hogy nem megyünk eléggé messzire, de hát mindenkinek megvan a saját megközelítése, mindenkinek megvannak a saját gyenge pontjai. Minden esetre én úgy gondolom, hogy a határon átnyúló közlekedési korlátozás jól van megfogalmazva, főleg a vasúti közlekedés technikai pillérjével kapcsolatos problémák megoldottak. Végül, elnök úr, európai alapok kérdése. Egyrészt ott vannak a strukturális alapok, másrészt a Connecting Europe Facility, aztán FC. Ezek mind lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy az erőfeszítéseinket növeljük, megduplázzuk a közlekedési szektor érdekében, hogy megfelelően történjenek a beruházások, hogy erősítsük a versenyképességet az Európai Unióban hogy megmutassuk mindenkinek, hogy nem vagyunk félénkek, és át tudunk lépni, át tudunk térni a cselekvésre. Szaléni kolléga azt mondja, hogy a állami támogatásra vonatkozó témát is figyelembe kell venni, és be fog nyújtani módosító indítványokat. Foster asszony jelentéséhez, illetve véleményéhez. Minden esetre a benyomásom az, hogy Szalini úr és Foster asszony nagyon jól megértik egymást, hiszen a politikai elképzeléseik azért nem állnak távol egymástól. Köszönöm. Vielen Dank. Und der nächste ist Ismail Ertug. Yes, I have to apologize. Köszönöm. Elnézést kérek. Tapadel kollégan Rárnyék előadó nem tud jelen lenni, de én fogom az ő megjegyzéseit előadni. A négyes pontot támogatjuk a digitális technológiák vonatkozásában, de a jelentésben van néhány pont, amivel nem tudunk egyetérteni. Ez az benyomásunk az, hogy a szociális aspektusok szinte hiányzanak teljesen szövegből. Mi miközben támogatjuk a versenyt, úgy gondoljuk, hogy ezt ki kell egészíteni a közlekedési belső piacon is, a szociális szempontokkal, a szociális jogainak érvényesítésével azoknak, akik ebben az ágazatban dolgoznak. Az 1-es, 2-es, 3-as pont ezért szerintünk bőven javítható lenne a szociális szempontokkal, amelyek egyébként az iparágak és a munkaadók érdekét is szolgálják. A szárazföldi közlekedés kapcsán nagyon sok példáját láttuk annak, hogy a nyitott piac a munkavállalók kizsákmányolásához vezetett. A kettes pont kapcsán úgy gondoljuk, amit az előadó mond, az jó, de nagyon rossz a végrehajtás, ide vonatkozik a hetedik pont is, amely az unilaterális intézkedések, tagállami intézkedések veszélyét fogalmazza meg. Ennek kapcsán mi aláhúznánk annak a jelentőségét, hogy az EU országok között több együttműködésre lenne szükség. Konkrétabban a European Road Agency összefogása összefogó tevékenysége révén, amelynek ki kell terjedni a szociális dömping megakadályozására is. Pável Teleckának adok szót. Köszönöm szépen. Itt én kivételesen senkit nem képviselek, én a saját nememben vagyok itt, egyetlenként úgy látom. Ami a tervezetet illeti, nekem tetszik, jónak tartom. És más bizottságok kompetenciáival nem kerül összeütközésbe, és Jackie Foster egyetértve azt mondom, hogy politikai ö, hajlandóságra van szükség a, a közlekedési ágazaton belül arra, hogy a, az interoperabilitás jobban megvalósuljon, jogalkotási és végrehajtási értelemben is. Nagyra értékelem azt, hogy belekerült az egyenlő esélyek gondolata a magán és állami szereplők között. Ez egy történelmi probléma. Harmadsorban pedig rávilágítanék arra, hogy eh, nyilván a versenyre szükség van, de meg kell különböztetni a protekcionizmust és az egyenlő esélyek versenyét. Ez azonban benne van a tervezetben, és éppen ezért támogatom. Végül pedig elmondanám, hogy néhány módosítót ettől függetlenül be fogok nyújtani a fair verseny témájában, főleg a legfrissebb fejlemények, a postai szolgáltatásokról szóló szabályok a, a nagy cégek szociális felelőssége kapcsán, egyébként pedig teljes szélességben támogatom a szöveget. Már külön kapszót. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen valitettavasti ehtinyt paikalla ja ajattelin puhua suomea teidän iloksen. Köszönöm szépen. Finnul fogok beszélni, hogy mindenki örüljön. Köszönöm Foster asszonynak ezt a szöveget. A kis frakciókat is figyelembe vette, nagyon ügyesen navigált az előadó. Noha nem értek minden részével egyet a szövegnek, például a határokon átnyúló tevékenység, a versenyre vonatkozó, a légi közlekedésre vonatkozó egyes megjegyzésekkel, a harmadik országokkal való európai verseny vonatkozásában. Ugyanis úgy gondolom, hogy nem szabad átmennünk a protekcionizmus útjára, szabadabb versenyt kell garantálni, de az biztos, hogy a road package, a bizottság által megfogalmazott road package ben foglaltakat komolyabban kell venni. Ami a vasúti közlekedést illeti, itt természetes monopóliumokról beszélünk, de a jogalkotás ezeknek egyre nehezebbé teszi a dolgát. Nem látjuk, hogy még mi lesz ebből. Más típusú itt a verseny a fogyasztókért, utazókért, és le kell szögeznünk, hogy a közlekedés a digitalizáció korában átalakulóban van, ez egy forradalom a mi területünkön is, és a cégek is versengenek egymással. Tehát nem feltétlenül a boldogsághoz vezető út a verseny, azonban gondoskodni kell a jogalkotónak arról, hogy úgy szabályozzák a vállalatok működését, hogy átlátható legyen, világos legyen, és hogy mindenkit ugyanazok a szabályok érintsenek. Ezen kívül tudnunk kell, hogy a közlekedés két dologból áll. Szállításból, közlekedésből. A szállításban embereket szállítunk, árukat. Nagyon fontos, hogy a játék szabályok mindenképpen úgy legyenek, hogy a fogyasztó a lehető legtöbbet kapja a szolgáltatásokból. Köszönöm szépen. Taylor. Keith Taylor jön aki kivételesen megint csak személy szerint is jelen van. Kár, hogy Jackie nem jött el. Remélem, hogy megérkezik azért, és akkor tudunk vele egyeztetni a jelentés kapcsán. A zöldek árnyék előadójaként én egyben barátja is vagyok. Az egyetlen fair verseny garantáló módszer és az egyenlő esélyek biztosításának a területe a közlekedési ágazatban a valódi költségek megfizettetése. Az egyes bekezdésben Jackie arról beszél, hogy nyílt és fair versenyt akar, de meg kell nézni, hogy az egyes közlekedési ágaknak mennyi a környezeti lábnyom, a költsége, szennyezése, klímaváltozási hatása, és ha ezt mind figyelembe vesszük, akkor tudunk ö, egyenlő esélyek versenyéről beszélni, már pedig ez nem történt még meg. Tehát valós árakra van szükség, a valódi költségek kimutatására, externáliák kimutatására, annak érdekében, hogy tényleg fenntarthatóbb ö, módozatok alakuljanak ki, mint például a belvízi autópályák. nézzük csak a légi közlekedést egyedül. A légi közlekedés hatalmas közvetlen és közvetett támogatást kap az európai adófizetőktől. Az állami támogatások abban nyilvánulnak meg, hogy ugye üzemanyagadót csökkentenek, elengednek nekik. Állítólag 43 milliárd euró értékben évente kap az ágazat állami támogatást, és így az államok fontos bevételtől esnek el, ez aláássa más fenntarthatóbb közlekedési módozatok fejlesztését. Miközben üdvözlöm, hogy múlt héten megegyezés született a globális piaci intézkedésekről a közgyűlésen, de ne felejtsük, hogy ez csak az első lépés egy hosszú úton, és ez még nem elég ahhoz, hogy a súlyos klímaváltozási gondjainkkal szembenézhessünk. Ehhez kötelező piaci mechanizmusokra lenne szükség. Minden nemzetközi Európába irányuló vagy Európából kimenő repülőt ennek a jegyében kéne repülőutat adóztatni. Jó lenne, hogyha az intramodális versenyre vonatkozó és a polluter pays principle-re vonatkozó javaslataink is bekerülnének a szövegbe. Élénk vitát várok, és persze javaslataink befogadását. Köszönöm szépen! Lucy Andersonnak adok szó. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek sok mindennel, amit a kollégáim eddig elmondtak. Fontos számomra azonban, hogy a foglalkoztatási szociális szempontok, a lefele nivellálás ellen ható eh, elképzelések nagyobb hangsúlyt kapjanak a szövegben a módosítók segítségével. Ebben a véleményben nincsen benne az, hogy elismerni a közlekedés közszolgáltatás jellegét. A legtöbb ember kénytelen közlekedni, ez nem az ő választása. Ahhoz, hogy el tudjon jutni munkahelyére. És erről kevés szó van, pedig a parlament tavaly elvégzett egy belső tanulmányt, ami a szociális inklúzió és a tömegközlekedés viszonyáról szólt, és amely kimutatja ezt a nagyon szoros összefüggést. Nem lehet mindent versennyel helyettesíteni. Ezt egyébként a bizottsági felmérés is kimutatta. Idén tavasszal megjelent egy tanulmány, amelyben megvizsgálták a 2008-as gazdasági válság óta eltelt időszakot, és azt mutatta ki a bizottság, hogy sok tagállamban Súlyos gondok adódtak abból, hogy a közlekedést nem tekintették közszolgáltatásnak, és szociális funkcióját elhanyagolták. Nem vitatom én a jelentés valamelyik jelentését, csak sokkal jobban ki kéne domborítani szerintem ezt az aspektust. Vielen Dank. Und der nächste ist... Köszönöm. Ilyen színesen kapsz Köszönöm szépen. Az első megjegyzésem, hogy nagyon fontos az, hogy a szociális szempontokat ne felejtsük el. Tehát itt többségi döntés van, és tudjuk, hogy a többség mit gondol a szociális dömpingről. És ebben a szövegben is meg kell jelennie. A másik megjegyzése, hogy itt az európai strukturális és beruházási alapok eh, hozzájárulását maximáljuk. Na van egy példám erre, az én országomból, többi országból, ahol megállapították hogy egy stratégiai tervben, hogy nagyon fontos a stratégiai beruházás a turizmus fejlesztése érdekében. És azt is látjuk, hogy eh, megpróbáljuk úgy orientálni a beruházásokat, hogy ugyanoda ne ruházzanak be például regionális alapokból. Tehát hogyha már egy európai alapból kaptunk pénzt valamire, akkor oda másból ne lehessen kapni. Tehát mi az, hogy, mi az, hogy a hozzájárulást maximálni? Tehát szerintem pedig mindent össze kell vonni, ami egy beruházásnak üdvös, hogy munkahelyeket teremtsen. És szerintem így kellene inkább megfogalmazni a módosító szövegét. Vielen Dank, jetzt habe ich mich Köszönöm szépen, én is feliratkoztam. 12 éve vagyok az Európai Parlamentben, és hogyha az elvemről van szó, az a internalizálás, externalizálása, és hogyha ebbe gondolunk akkor minden országnak tökéletes helyzete van, de főleg a közlekedésen belül. És egy konzervatív CDU képviselő mondta, hogy a közlekedésben nem működik a piacgazdaság. Ez akadályoz minket, és látjuk, hogy pont a környezetre káros közlekedési ágazatokat támogatjuk óriási mértékben, és a környezetbarát közlekedést pedig adóilag magukra hagyjuk. Örülök, hogy most itt van a versenyügyi főigazgatóság képviselője, hiszen a bizottság igazából csak a közúti forgalomra figyel, ott legyen minden rendben. De legyen a közlekedésben, a vasútnál, a víziközlekedésnél. De ha megnézzük, hogy igazából milyen pénzeket kapnak, akkor itt nem játszik ez szerepet. Tehát 30 milliárdot kapnak a légitársaságok igazából a kerozinadó miatt. És a vasúti ügyfeleknek kell ezt kifizetni. Éppen ezért mesterségesen olcsó a repülés, és mesterségesen drága a vasúti közlekedés pedig ez a klíma céljainkkal nem összeegyeztethető. És most a bizottságot kérdezném meg, tehát főleg a versenyügyi főigazgatóságot, hogy mit csinálnak egyáltalán. Tehát de hogyan, hogyan csinálják ezt, hogy a közlekedési politikában nem ültetik át azokat a politikákat, amikről itt beszélünk. Tehát Stefan Zimon kap most szót, aki a versenyügyi főigazgatóságtól jött. Wir haben drei Menschen von der DG Competition. A DG Competition három főt delegált hozzánk. Megvárjuk, még eldöntik, hogy ki szóljon, mert a tartalom fontosabb, mint a tempó. Csak nyugodtan. This question does not seem in the first place. Ez a kérdés az közvetett, közvetlen versenykérdése és az ide sorolt állami támogatási esetek ről csak azt tudom mondani, hogy ezek alapvetően jogszerűtlenek. És ezt megpróbáltuk feltárni több területen, az adó elkerülést is. Eddig jutottunk de sajnos sok ide vonatkozó joganyagot a tagállami szinten lehet megalkotni, és ezekre nincs hatásunk. Darf ich mal kurz? Röviden azért ide mondanám, hogy Németországban 23 légikötőből 17 deficites, de állami támogatással fenntartjuk őket. De a Berlin-Vroszláv vasúti összeköttetésre semmilyen állami pénzt nem lehet költeni. Én csak azt mondanám, hogy vagy minden közlekedési ágazatot támogathasson az állam, vagy egyet sem, és az adó törvény nagyon sok lehetőséget ad, ezt többféleképpen lehet értelmezni. Ugye a Flughafen Hán, a Háni repülőtér, esetében így döntöttek, más repülőterek esetében amúgy döntöttek. Ezt nem értem, hogy a bizottság az egyiket miért fogadja el, a másik miért nem. A légiközlekedés piaca a 90-es években kezdett liberalizálódni. A repülőterek infrastruktúrának minősülnek, a Halle Leipzig ügy kapcsán hozott bírósági döntés is ezt támasztotta alá. Vagyis állami beruházás infrastruktúrába történhet, ezt lehet állami támogatásnak felfogni. Erre föl fogadtuk el az irányelvünket, és ez, ezen az alapon már több mint száz ügyet vizsgáltunk, most például Spanyolországban, Pontosan tudom én is, hogy Németországban eh, csak három repülőtér nyereséges, de ott van ez a tíz éves átmeneti időszak, amely során még lehet a repülőtereket támogatni, és az, aztán majd ez megszűnik. Tehát szerintem jó úton járunk, csak éppen még nem értünk a végére, és egy kicsit későn indultunk el. Köszönöm szépen! Szedekem asszonynak úrnak adok szót. Van, lenne egy gondolatom, kiváló lenne, hogyha választ lehetne kapni a kérdésre, de az az igazság, hogy én szeretném, hogy a bizottság a Jackie Foster szövegével kapcsolatos véleményét azért mondja el, ha van rá időnk. Also ich kann da nicht zu sagen, aber die én ezt nem tudom elmondani, de a bizottság ezzel kapcsolatban biztos, hogy sok mindent tudna mesélni. Nem tudom, ki következik hármajuk közül, de várjuk a bizottság álláspontját a benyújtott szöveghez, és kérem, mondják el véleményüket. Okay, I'm DG Competition and... Én a verseny főigazgatóságot képviselem. Hát a saját szempontomból tudok beszélni. Én egyetértek az önök pontjaival. Ösztönzöm a parlamentet arra, hogy minél gyorsabban a, a Railway Package-t fogadja el. Itt valóban tenni kell valamit. Itt a határok túl vastagok még, talán a parlamentek, de az országok között mindenképpen, parlamentek között is. A bizottság után most Kosmász Lazovszkinak adok szót, aki Jackie Fostert helyettesíti. Köszönöm szépen az elhangzott megjegyzéseket Foster asszony nevében, és várom az érdemi eszmecserét, amely majd eztán következik. Köszönöm. A módosított benyújtási határideje október 13-a. A Trump bizottsági ö, szavazás november 10-én lesz, az ECOM-ban december 5-én, és a plenárison nem tudjuk mikor, de majd ezek után az biztos, és nem előtt. Következő napirendi pontunk éves jelentés az Európai Beruházási Bank tevékenységéről, Bokuslav Liberacki ennek az előadója, aki nincs itt. Most már megszokhattuk, de van helyettese, Lucy Anderson fogja helyettesíteni. Thank you. Well, I'm very pleased. Köszönöm szépen. Örülök, hogy Liberacki úr engem kért meg, hogy a véleménytervezetét előterjesszem az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységével kapcsolatban. Felolvasom. Kedves kollégák, az Európai Beruházási Bank mindig fontos ö, ö, módon járult hozzá a közlekedési infrastruktúrákhoz, a belső piac kiterjedéséhez. Ezek a beruházások nagyon sok növekedés munkahelyet generáltak, ezt én személy szerint is megerősíthetem. Londonban konkrétan ez nagyon jól megfogható. Az EI-ben kívül Más forrásai is vannak persze a közlekedési infrastruktúra fejlesztésnek, ilyen például a Connecting Europe Facility, a kohéziós alap, a strukturális alapok. Fontos, hogy mm, ezt a sok különböző forrást jól koordináljuk, az EIB segítségével, a bizottságok és a tagállamok segítségével. Ez a koordinált finanszírozás, Augusta véleménye szerint EU célokat kell, hogy megvalósítsanak, a TEN-T e célokat, és nem minden ö, eszköznek ugyanaz a célja. A kohéziós alap és strukturális alapok, amelyeket tipikusan használnak közlekedési projektekre, és ezek magánbefektetők számára nem annyira érdekesek, miközben a beruházási bank segítségnyújtása az nagyon is. De ezekkel jobban lehet fogni magánbefektetőket. Ezért az előadó úgy gondolja, hogy a véleménytervezetben is rá kell mutatni arra, hogy Koordinációra, komplementaritásra és addicionalitásra van szükség. Az előadó hangsúlyozza, hogy az Európai Beruházási Banknak fontos szerepet kell játszani a földrajzi egyensúly megteremtése szempontjából is, hogy minden régió, ország egyformán hozzáférhessen az ilyen forrásokhoz, és hangsúlyozandó az is, hogy erre vonatkozóan irányelveket kéne elfogadni, többet, mint jelenleg érvényesek, a magán és közforrások közötti egyensúlyra vonatkozóan. És ne kriminalizáljuk a különböző értelmezéseit a szabályoknak. Végül pedig Liberecki úr üdvözli azt, hogy meghosszabbítsuk a lefszit, mert úgy gondolja, hogy erévén felgyorsítható lesz a TENTÉ hálózat kiépítése 2030-ig. Köszönöm. Vim, megint tiéd a szó. Uh, Köszönöm, elnök úr. Természetesen, persze. Kicsit ilyen össze-visszán alakul ez a délután. Úgy tűnik, hogy mindenki csak érkező félbe van, vagy más feladata van, vagy más miatt elfogadó, elfoglalt. Minden esetre szeretnék köszönetet mondani Liberácki úrnak, az előadónak, és Andersen asszonynak is a vélemény, kiváló vélemény összeállításáért. Nagyon gazdag ez a szöveg. Egy olyan javaslatról van szó, ami az Európai Beruházási Bank tevékenységéhez kapcsolódik. Liberalski úr úgy tűnik, nagyon egyértelműen tudja, hogy mely aspektusok tartoznak ide. A beruházási bank nagyon fontos szerepet játszik a közlekedés területén. 40 milliárdról van szó, tavaly évre vonatkozóan. Ez egy eh, jelentős mértékű beruházás a közlekedési szektorban. Nagyon magas összegről van szó. Mik az okok? A stratégiai beruházási alapok eh, esetében, hogyha megnézzük, hogy eh, mit tesz az Európai Beruházási Bank, akkor azt látjuk, hogy ilyen mértékű projekteknél nagyon jól elő kell készíteni a talajt, és hogy igazából a 2015-ben induló beruházás eredménye még 2016-ban nem látszik, ki kell várni 2018-at, vagy akár egy későbbi időpontot is. Ezért az Európai Beruházási Banknak ezt a tényt hangsúlyozni kellene, tájékoztatnia kellene. Tájékoztatni kellene az FC és közlekedési szektorbeli beruházásokról, mert az az érzésem, hogy nagyon sok információ téves vagy hiányos. Nem arról van szó, hogy az FC nem jól működik, a probléma, hogy nem látjuk a, ennek a munkának a gyümölcsét. Fentartható közlekedés, különböző megállapodások, iránymutatások, fenntarthatóság, innováció, ezek mind egymással párhuzamosan haladnak. Úgy gondolom, hogy az Európai Beruházási Banknak fontos szerepe lehet ezek végrehajtásában. Végül a támogatások kérdése, illetve a blendingnek nevezett téma. Különböző finanszírozási formákra van szükség, támogatásokra, grant, kölcsönökre, és meg kell vizsgálni, hogy ezek hogy tudják egymást kiegészíteni. Sok tagállam, sok projekt van, és sokan nem látják ezt a kiegészítő jelleget, a komplementaritást. Ezért jó lenne, hogyha az Európai Beruházási Bank foglalkozna ezzel a kérdéssel, és Liberácki úr a véleményében foglalkozna a blendinggel is. Ez talán ki tudná egészíteni még a dokumentumot. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Dominik Riké a következő. Pas grand chose à rajouter à ce qui vient d'être dit, je pense qu'il faudra qu'on uh-huh. szeretném elmondani a véleményemet. Gondolkodási lehetőséget kapjuk, kaptunk a jelentéssel kapcsolatban. Szeretném hangsúlyozni, amit Wim mondott. Az Európai Beruházási Bank egy bank, ahogy működik a bank, az nem egy uniós szervezetként működik, hanem a Európai Uniós politikán belül működő szervezet. A jelentés sok aspektusot megfelelően hangsúlyoz, hogy milyen fontos a munkája a banknak, hogy milyen szereplőkkel dolgozik együtt, tagállamok, regionális intézmények képviselői, gazdasági tevékenység. E tekintetben elhangzott, hogy nagyon fontos a munkája a banknak, és fontosak a beruházási elvek, infrastruktúrális beruházásokról van szó, ez mindannyiunkat érintő kérdés. Ugyanakkor azt látjuk, és ez egy aktuális téma, hogy strukturális kapcsolat nem létezik a például a bizottság, a közvetlenül finanszírozásra foglalkozó intézmény és az Európai Beruházási Bank között, amely intézményként működik, tehát a bizottság például a strukturális alapok, vagy a speciális alapok, például a Connecting Europe Facilities kezelésével foglalkozik, de mindez nem megfelelően struktúráltan kapcsolódik az Európai, Banki, Európai Beruházási Banki tevékenységhez. És itt jön a képbe az FC is, a Juncker terv, a garancia mechanizmus, amit a bizottság kialakított, azt a bank ellenőrzi, és ez viszont valóban problémás. A egyes pénzügyi támogatási megadások között meg kell találni a megfelelő kapcsolatot a közvetlen támogatások és akár a garancia mechanizmus között is. Ez viszont problémás, ezt ki kell emelni. Úgy gondolom, hogy az éves jelentést a banki tevékenységre vonatkozóan nem vizsgálhatjuk úgy, mint korábban. Mert itt van egy téma, ami közvetlenül összekapcsolja a bizottság tevékenységét és az Európai Beruházási Bank tevékenységét. Ez a nagy beruházás támogató terv tekintetében, a garancia mechanizmus tekintetében, és emiatt másképp kellene tekintenünk a bank tevékenységére. Ez is szerepel részletesen a jelentésben, de még részletesebben kéne, hogy szerepeljen, és nem csak a szokásos megjegyzéseket kéne beírni, hogy a bank működését megítéljük. Szerintem ezt a témát egy kicsit jobban végig kell gondolni. Danke sehr, die nächste ist Merja a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm Liberacki képviselőnek is az anyagot. Két gondolatom lenne, először is emlékeztetnék mindenkit arra, hogy eh, ne felejtsük el azt, hogy eh, múlt héten hagytuk jóvá a párizsi megállapodást itt a parlamentbe, és a parlament igazából egy ünnepélyes ülésen tette ezt meg, és eh, így folytatjuk az európai tagállamokban is a fáradozásokat, hiszen a célunk az, hogy szabaduljunk meg a fosszilis energiaforrásoktól, így a közlekedési szektor tekintetében és megjegyezném ezt. Véleményem szerint központi szerepet kap, hogy összehasonlítsuk a módszereket, tehát hogy egyre jobban meg kéne nézni a projekteket, hogy a projektek mennyire járulnak hozzá mondjuk a klímaváltozáshoz. Tehát a támogatásnál ezeket a dolgokat is figyelembe kellene venni. Egy másik dolog, szeretném megkérdezni, hogy megnézzük, hogy holnap hogyan lehetne többet tenni annak az érdekében, hogy jobbak legyenek a szolgáltatások, hogy az automatizáció ne veszélyeztesse a munkahelyeket. Igazából attól félek, hogy pillanatnyilag óriási mennyiségben rossz beruházásokat eszközölünk, hogy meghosszabbítsuk a jelenlegi viszonyokat, és hogy meghosszabbítsuk a környezet ellenes jelenlegi technológiákat. Tehát itt igazából nem csak a környezetről szólnék, tehát nem csak a, a közlekedés támogatásáról, hanem hogy milyen formákban lehessen támogatni az újabb technológiákat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Robert Zille a következő. Ja, paldies, priekšētāja kungs. Es atvainojos, ka nokavēju, bet tāpatās pateicos Liberāts kungam. Elnézést, hogy későn érkeztem, de Liberácki úrnak hálás vagyok a jelentés elkészítéséért. Azért is, mert ez a jelentés az Európai Beruházási Bank kapcsolatban gyakorlatilag azt mutatta meg, amit már előre láttunk ebben a szakbizottságban. A beruházások 50%-a az úgynevezett régi Európai Uniós tagállamokban kerül megvalósításra. A kelet-európai országok nem kaptak egy fontos projektre se finanszírozást, és a különbség az szinte fokozatosan nő. Hogyha visszanézünk, hogy mi volt a tervezetekben, a földrajzi koncentrációs szintet 45%-ra tervezték, de valójában azt látjuk, hogy ez az egyensúly. illetve az összeg, gyak, összegek gyakorlatilag három nagy országra koncentrálódnak. Nézzük meg az energiaszektort. 30% szerepelt a tervben, infrastruktúrális projektekre vonatkozóan, 40%-ot költöttek energiával kapcsolatos projektekre. A problémákat előre lehetett volna látni. Nagyon nagy az egyensúlytalanság. A pozsonyi találkozón döntés született arról, hogy az FC-t további két évvel meghosszabbítjuk, de gyakorlatilag senki, semmi nem fog megváltozni. És kritikus vagyok e tekintetben, nagyon oda kell figyelni, hogy mi történik, mi fog történni. Azon dolgoztunk, hogy a közlekedési szakpolitikát megfelelően alakítsuk, próbáljuk támogatni a környezetbarát módokat, például a vasutat, de ha megnézzük, hogy valóban a finanszírozás hol, hova koncentrálódik, akkor azt látjuk, hogy olyan közlekedési módok esetében nagyobb a támogatás, ahol könnyen lehetne tőkét szerezni, és ahol jövedelmezőbbek a tevékenységek. Ezért liberális kijelentésben meg kellene próbálnunk ezeket a problémákat felvetni. Valószínűleg meg kéne változtatni a politikai orientációt az összes aspektus tekintetében meg kellene vizsgálni, hogy valójában hosszú távon hogy alakulnak a közlekedési célok. Most Fájlinok. Ára ist Herr Harald Reuters gekommen. de Harald Reuters is itt van, üdvözöljük, és kíváncsiak vagyunk, hogy mit mond, még akkor is nem hallotta, hogy miről vigyáztunk, de nagyon sok tapasztalata van, és remélem, hogy ezt a deficitet túl fogja lépni. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Valójában nem követtem a vitát, úgyhogy elég nehéz reagálni a felszólalásokra így. Minden esetre szeretném elmondani részünkről, hogy az elmúlt két évben láttuk, hogy a Connective Europe Facility végrehajtása pozitívan alakul. Szinte minden költségvetési terv megvalósult, ez kb. 20 milliárd, sőt túljegyzés is van, egészséges projekt készlettel rendelkezünk, amelyeket a jövőben meg lehet valósítani, természetesen, hogyha plusz költségvetési keretet kapunk. Koncentrálunk a magas EU hozzáadott értékre, tehát a határon átnyúló projektekre, környezetbarát projektekre, vizsgáljuk a földrajzi egyensúlyt is, amit tisztánban, amit tisztában kívánunk tartani és biztosítani kívánunk. FC a vita fő témája szintén jól halad. Egy sor projektet látunk, amelyek a görülő állományra vagy a hajózásra koncentrálnak. Jelenleg 21 projekt összesen 9 milliárd eurós értékben működik, plusz kettő zöld hajózási projekt van folyamatban. Összesen 12,5 milliárdos összegről van szó, és Úgyhogy az első, az EFC első éve alapján azt mondhatjuk, hogy fontos, hogy sikerült megnövelni 500 millióval is a keretet. Reméljük, hogy ki tudjuk bővíteni az FC eszközt, akár még tovább mutatva ezeken a projekteken, környezetbarát projektekkel, és a addicionalitási elv tiszteletben tartásával és továbbá határon átnyúló projektek segítségével pozitívan értékeljük a fejleményeket. A szakbizottsági jelentés is úgy gondolom, hogy hozzájárul ehhez, és ezt a véleményt tükrözi. Nem hallottam a vitát, úgyhogy ennyit szeretnék most csak elmondani, és ha szükséges, akkor majd később reagálnék a megjegyzésekre. Természetesen rendelkezésükre állok. Anderson für um, Boguslav Yes, I, I am Mr. Liberatsky for this purpose. And, um, igen, igen. Hogyha nem hallotta a vitát, akkor röviden összefoglalom önnek, megpróbálom. A legfontosabb téma, amit próbáltunk említeni, és itt azt hiszem, hogy eléggé jelentős a politikai konszenzus ezzel kapcsolatban. Biztosítani kell, hogy a blending esetén hogyan történik a támogatás, a termékek eredete, milyen forrásokból származnak az információk. Az Európai Beruházási Bank egy bank, ez a kérdés, hogy ez a helyzet, emiatt fontos a szerepe. És sokszor elhangzott egyébként a jelentésben is ez szerepel, hogy a földrajzi egyensúly a régi és új tagállamok között nagyon fontos volt, és természetesen a környezetési aspektus is. Tudom, hogy sokat tettek ennek érdekében, de annak biztosítása, hogy a projektek esetén a környezet barát jelleg mindenképpen megvalósuljon, ezt nagyon fontosnak tartjuk minden esetben, amikor ezen a területen fölépünk. A koordináció is nagyon fontos, ahogy Boguszláv mondta, koordináció, komplementaritás, addicionalitás az alapok tekintetében. Elég nagy az egyetértés ezzel kapcsolatban a jelentésben és az egész szakbizottságon belül. Megmeldet, und ich glaube, da sind wir einverstanden. Hát, kolléga jelentkezett. Még egyszer, tessék. Köszönöm, elnök úr. Arra reagálnék, ami... Szeretnék egy konkrét témára reagálni a blendinggel kapcsolatban. Nem hallottam azt a megjegyzést, csak röviden szeretnék ehhez hozzászólni. Igen, valóban a bizottság terve is az, hogy megnézzünk és kialakítsunk egy blending facility-t 1 milliárd euró keret értékében. Ez már félre van téve a Connecting Europe Facility keretében, és ez a garanciális komponenshez kapcsolódik, de azzal a feltétele, hogy a FC és más banki termékekhez lesz blendelve. Ez egy nyitást fog jelenteni azokra a témákra vonatkozóan, amelyeket említett. Vagyis jobban meg fogjuk vizsgálni a környezetbarát jelleget, jobban meg fogjuk nézni a földrajzi egyensúly kérdését, amit az FC első évében valóban nehezen tudtunk megvalósítani. Továbbá azt is biztosítani kívánjuk, hogyha valamely tagállam nehezen lép be, annak támogatást tudjunk adni. Ez a blending lehetőség kibővíti a projektek körét akár még a banki szempontból nehezebb projektekre vonatkozóan is, ahogy eddig láttuk, hogy itt nehézségek merültek föl, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez, ez mind pozitív fejlemény, és reméljük, hogy ezt támogatni tudja a szakbizottság azért, hogy kibővítsük azon, portfólió, azon projektek portfólióját, amelyeknél a bank együttműködik. Vim, bitte. Vim. Köszönöm, Vim. Mivel van még egy kis időnk, szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy föltegyek egy kérdést a bizottságnak. A blending aspektus kiváló. Igen, nagyon örülök, hogy ezt hallom, de szeretném tudni, mit tudnak mondani a Connecting Europe mechanizmusról, illetve a Use it or lose it elvről, vagyis amit nem használunk fel, az elvész. Ha jól értem, akkor sok projekt, amely nem halad előre, mert nincs finanszírozási lehetőség helyi szinten erre, nincsenek alapok hozzá. A bizottság esetleg tudna erre reagálni, vagy lehet, hogy ez még korai? Ha nincs lehetőség, az se gond, de ha már volt egy kis időm, szeretem volna ezt kihasználni erre a konkrét kérdésre. Da die Hoffnung zuletzt stirbt, gebe ich jetzt noch. remény ha meg utoljára, ilyen értelemben adom meg a szót engedelmükkel angolul válaszolnék továbbra is, ha megengedik. A use it or lose it eh, elv a összekapcsolási eszköz kapcsán nem működött úgy, ahogy ö, eh, szerettük volna, és az innen végrehajtó ügynökség ezért a bizottság nyomására politikai ö, lépéseket tett. Azt mondjuk, hogy vagy fel kell függeszteni ezt a rendszert, vagy, vagy meg kell reformálni. Két jelentkezés volt 2014-ben először, és 2015-ben egy másik, meg 16-ban is átívelve. Ezeknek egy-két éves időtartama volt ezeknek a projekteknek, a use it or elvet próbálták megvalósítani. Nehéz ezt még értékelni, hogy mi volt ezeknek a hatásuk, de hamarosan elkövetkezik a <clears throat> fildei értékelés 2018-ban, és addigra már várhatólag látható lesz, hogy hogy működtek ezek a projektek, és a nem működő projektektől vissza lehet szedni a pénzeket, vannak olyan projektek, amelyek háromszor, négyszer akkorára nőtték ki magukat, mint ö, születésükkor. Ugyanakkor vannak projektek, amelyek ö, nem használták fel a pénzeiket. Ezt ezeket a felszabaduló pénzeket könnyen el tudjuk tölteni, költeni a magas hozzáadott értékű projektekre, olyan projektekre, amelyek nagyon jól működnek, csak pénzhiányosak. Tehát nem akarjuk mi ezt csak azért alkalmazni, hogy pénzhez jussunk, nem, de a rendelet szabályait szépen követve elvárjuk a projektektől, hogy teljesítsenek az eredeti vállalásaiknak megfelelően. Tehát nem konkrét pénz mennyiséget akarunk visszahajtani, hanem folyamatosan követjük a projekteket, és a meg, lefektetett és elfogadott szabályok alapján, amelyik nem működik, attól megvonjuk a pénzt. Köszönjük. Ezzel majdnem lezárhatnám a mai ülést, de még el kell mondanom a módosító határidőket. Október 13-án lesz az első, de nem, 14-én, bocsánat, a módosítók megszavazása november 10-én a Trump bizottsági szavazás, az ECOM-ban 29-én novemberben, és plenárisra került a dolog majd decemberben. Ezzel a mai nyilvános ülésünknek vége, folytatjuk a koordinátorok ülésével. Kérem azokat, akiknek nincs jogosultsága ezen részt venni, azok hagyják el a termet. Azt hiszem, hogy elég jól előre haladtunk. Lucy, felhívnád esetleg Izmael Ertukot, hogy Tud-e jönni? Most már. Akkor rövid szünet után azt javaslom, hogy mire, ha megérkeztek a koordinátorok, akkor folytassuk néhány perc múlva. Bitte? Kommt doch gleich. Zweite Tagesordnungspunkt.